kapcsolatosan szavazási javaslat nem érkezett, tehát ezt elfogadódnak tekintjük. Másrészt pedig a 87A6-os bekezdés szerint az elnökök kétekezlete azt közölte, hogy kifogás nem érkezett, és a Környezetvédelmi Szakbizottság állásfoglalás tervezete eh, nem ütközik eh, a eh, végrehajtási eljárással, és éppen ezért a 240-es cikk értelmében a Boszniából, Bosznia-Hercegovinából származó eh, állateredetű eh, termékek eh, behozatalával kapcsolatosan. Ha 24 órán belül 40 képviselő ezzel nem ezzel szemben nem él kifogással, akkor a szavazatot elfogadjuk. És ha valaki ezt szeretné nyomon követni, illetve utána olvasni, akkor a szeánszban direkten ezt megteheti. Ezek voltak a bejelentések, és akkor a következő napirendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata a VIPO egyezménnyel, VIPO egyezmény tervezetével kapcsolatosan, tehát a szellemi tulajdonjogok